térünk az utolsó napi rendi pontunkra a mai napon. A 1049 per 2001 EK rendelet felülvizsgálatában bekövetkezett holdpont témára, és a bizottság nyilatkozatát fogjuk meghallgatni, úgyhogy ismét Borgurat szólítom. Parancsoljam. Biztos úr. Köszönöm, elnök úr. A következő dolgot kell elmondanom. 2008. április 13-án a bizottság javaslatot nyújtott be arra, hogy egy rendeletet, ezt az említett számút újraírjuk. Ez a parlamentnél sokat időzött, és közben a Lisszaboni szerződés hatályba lépett. Úgyhogy 2011. március 1-én egy második javaslattal éltünk, amely ugyan különböző volt az elsőtől, de kiegészítette azt. Ennek az volt a célja, hogy a rendelet összhangban legyen az új szerződésekkel és az Európai Unió alapvető jogairól szóló kartájával is, hiszen a Lisszaboni szerződés és a karta is jogilag kötelező a tagállamokban. Az első olvasatban az Európai Parlament december 15-én 2011-ben sok módosítót tartalmaz. Ezek közül ö, sokat nem kívánunk módosítani. A bizottság úgy látja, hogy ezek a módosítók ugyanis nem is tartoznak az intézményközi megállapodás hatája alá, tehát nem befogadhatóak. Az Európai Parlament módosítóira egy közleményben válaszoltunk, amelyet a parlament 2011. decemberi plenáris ülésén tudomásul vett. A rendes jogalkotási eljárásnak megfelelően a bizottsági javaslat és az első olvasatban született szövegváltozat jelenleg még a tanácsnál vannak. A következő lépés az eljárásban az lesz, hogy közös álláspontot fogadjon el a tanács és a parlament. 2012-ben a Dán elnökség megpróbálta előrehozni a második olvasatban történő megegyezést, ezt a bizottság támogatta, de a bizottság véleménye az volt, hogy Időt kell adni a háromoldalú egyeztetésnek az intézmények között. Ebből az erőfeszítésből végül is az lett, hogy túl rövid idő alatt kellett volna megvitatni a dolgot, és így nem is sikerült megállapodni. Úgyhogy a bizottság továbbra is nyílt a jogalkotás két fő szervével szemben, a rendelet újraírása tekintetében, ugyanakkor ahhoz ragaszkodunk, hogy az új rendelet megfelelő egyensúlyt teremtsen azon alapvető EU polgári jog között, amely az EU ö, dokumentumaiba való betekintést általános jogként kezeli, ugyanakkor megteremtse a jogos érdekek védelmét is a fontos titkos vagy magán érdeket sértő adatok védelmi, védelmi mellett kell ezt megvalósítani. Köszönjük szépen! Akkor most a frakciók felszólalójának adom meg a szót, első között Renate Zomer asszonynak a néppárt részéről. Köszönöm, elnök úr! az 1049 per 2001 EK rendelet felülvizsgálata a dokumentumokhoz való hozzáférésről egy kicsit egy végtelen történetre emlékeztet. Miért nem sikerül itt előrelépni? Azért, mert az előadó ö, makacs gyerekként ragaszkodik mereven álláspontjához, és minden kompromisszum elő elzárkózik. Miközben persze tudja, hogy követelései a jelenleg érvényes jogba ütköznek, és nyilván szerintem sem elfogadható az az eljárása, ahogyan a bizottsággal bántunk, mert minden intézmény, minden folyamatának, munkanyagának folyamatos nyilvánosságra hozása nyilván nem megoldás. Ez csak az átláthatatlanságot növelné, és a valóban fontos dokumentumokra nem lehetne odafigyelni. Ha nem lehet a lényeges információkat kihámozni az adattömegből, akkor a polgárok még jobban elidegenednek Európától, és végképp nem értenek majd semmit. Ezt akarjuk? Ráadásul a mi munkánt is ez ellehetítlené, ellehetítetlené, mert ha mindent jegyzőkönyvezni kellene minden szavunkat minden belső ülésen, akkor ez óriási adminisztratív terhet rónnánk, további költségekkel járna. Ez a polgárok érdeke? A mi frakciónk mindig azt mondta, hogy a döntéshozás eljárása átláthatóbb, egyszerűbb, világosabb legyen. Mi is azt akarjuk, hogy széles körül legyen a hozzáférés a polgároknak a dokumentumokhoz, de azt is tudjuk, hogy ennek van egy racionális, értelmes korlátja, Egyrészt az adatvédelem egy ilyen korlát, másfelől pedig a döntéshozási folyamat ö, ö, mm, rugalmassága. Amikor a bizottsággal, tanácssal ezt a témát megfogalmaztuk, a másik két intézmény is hajlandó lett volna ezt elfogadni, de a saját előadónk merev, és nem sikerült így tovább lépnünk. Olyan dolgokat mond az előadó, amelyek egyértelműen nem tartoznak e rendelet hatája alá, mint például az intézményközi eljárások, az informális háromoldalú egyeztetések dokumentumainak hozzáférhetősége. Ez egy túlzó megközelítés, és pont megnyitná a lobbisták előtt az utat. Ezt nyilván nem akarjuk. A szellemi tulajdon védelme, a személyes adatok védelme sem érvényesül a szövegjavaslatban, és a személyi döntések titkosságának, a privát szféra védelmének a szempontja sem fogalmazódik meg. Az üzleti titok, az érzékeny információk védelme ugyancsak nincs benne a javaslatban, tehát végre úgy kéne eljárnunk, hogy valóban a polgárok érdekét szolgáljuk. Felszólítom az előadót, hogy legyen rugalmasabb, és a polgárok érdekét nézze. Az előadónak adom meg a szót, Kesmen úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Fontos, a jelentéstevőnek az álláspontját képviseli ez, és nem feltétlenül a ház többségének. Örülök annak, amit elmondott, bár ön nem az újra átdolgozási feladatot nem követte a bizottság, és erre mutattunk rá. Az erőfeszítések arra mentek ki, hogy valamilyen megállapodásra jussunk és az elnökségnek és a mi erőfeszítéseinket is aláásta a bizottság akna munkájával, Én nagyon sajnálom, hogy a, nincs itt a bizottságnak az a tagja, akit ugyancsak meghívtunk a Libe bizottságba, de nem jött el. És az Catherine Lee is foglalkozott ezzel, de nézzük csak meg a realitásokat. A bizottság sosem tett egy olyan javaslatot, amiben az összes kompromisszum és az összes javaslat benne lett volna, és a, csak egyszerűen leültek, és azt mondták, hogy nem. Ezért azt mondtuk, hogy ha ez nem pontos, akkor adjanak ki egy olyan javaslatot, amit elkészítettek. Én a parlamentnek a javaslatát hajlandó vagyok ö, ö, nyilvánosságra hozni. És mit kértünk? Azt kérdezzük a bizottságtól, hogy mi a következő lépés. Vissza fogják vonni a szabályozást, vagy a bíróságra fogjuk bízni ezt, vagy mit kell tennünk az állampolgárok esetében. A, bizottság, a bíróság már több nagyon fontos ítéletet hozott a dokumentumokhoz való hozzáférés kapcsán a Lisszaboni szerződés keretében és a közelmúltban is egy információhoz való hozzájutási ügyben elmondta, hogy ez egy olyan jogi alkotási tevékenység, ami a demokratikus társadalomban csak a megfelelő eljárásokkal valósulhat meg. Ezért a főtanácsnok is ezt javasolta. Tehát nyilvánvalóan egyes, megegyezésre kell jutnunk, de vannak bizonyos minimumok, amiketől nem tudunk eltekinteni. Ki kell terjeszteni a rendelkezést valamennyi ö, intézményre, ügynökségre és egyéb testületre jog, á, jogalkotási átláthatóságra van szükségünk. Az egyéb e, kérdésekben a parlament készen áll a kompromisszumra, készek vagyunk leülni. Egy júniusi e, plenáris ülésre készíteni fog a parlament egy e, tervezetet, és le fogjuk tenni az asztalra azt, ami a mi véleményünk szerint az előremutató út. Ezt nézzük meg, de a parlament nem e, tud lépni az Európai Bizottság, illetve a tanács nélkül. És hogyha ez a ponton maradunk, akkor az állampolgár még inkább elszakad az európai projektől. Egy nagyon fontos időben hallották, hogy Európa és az alapítói és a parlament nem vesznek részt egy ilyen kártékony stratégiában. Köszönöm. Herzlichen Dank, Herr Cashman. Köszönjük, Cashman úr. Sargentini asszonynak adok most szót a zöldek részéről. Goed, voorzitter, dank u wel. Um... Köszönöm szépen, elnök úr. korábbiakban a stokholmi programról beszéltünk, és említettük a biztonság, illetve az szolgáltatásnak a kérdésköreit. Nos, ezeknek a fényében kell, hogy lássuk azt, hogy milyen képet alkot magának az európai polgár, az Európai Unióról. Ugye ott vannak az intézmények, ott van az Európai Bizottság, ott van a néppártnak az árnyék előadója, és egyesek úgy azt mondják, hogy a titkosságot védeni kell, egyes dokumentum ugyanakkor azért nyilvánosságra hozhatók. A másik pólus pedig az, hogy mindent nyitottá tesszük, hogyha nem lett másképpen elírni, például a közegészségügyi kérdésekben, amikor fennáll a veszélye annak, hogy valamilyen zavart keltünk a társadalomban. De itt most másról van szó, itt a titoktartásról van szó, amelyet a bizottság kezdeményez, és amely mellett kardoskodik. A jelentéstevőnknek igaza van. Mindez azt idézi elő, hogy az európai polgár már, aki eleve tartózkodó még inkább tartózkodóvá válik, és ilyen módon viszonyul akkor az Európai Parlamenthez is, és a tanácshoz. Pedig arra van szükség, hogy megmutassuk, hogy mit teszünk, mit végzünk munkaként, megnyissuk a dokumentumainkat. Máskülönben egy sor olyan tagállam létezik, amelyik ilyen nyitottsági hagyományokkal rendelkezik. Dániát lehet említeni ezeknek a sorában, és Hollandiát is. Úgy gondolom, hogy az Európai Bizottságnak nyomon kellene követni ezt a gyakorlatot, és követnie is kellene ezt a gyakorlatot, figyelembe véve azt, hogy az Európai Parlament már több éve kardoskodik amellett, hogy ez a nyitottság megvalósuljon, már pedig nem bíznak önök a bizottságnál az európai polgárokban. Kollége Papa Nikolau, Georgia. Köszönjük szépen. Papankaló úr. Köszönöm szépen, elnök úr, az előző témában folytatott viták egyikében megvizsgáltuk, hogy hogyan is érvényesül a Stokholmi program, és ennek keretében utaltunk már ennek a rendeletnek a felülvizsgálatára, és megállapodtunk abban, vagy legalábbis jeleztük azt, hogy késésben vagyunk, fel kellene gyorsítani a folyamatot. A Lisszaboni szerződés előírja azt, hogy könnyítsük meg az európai intézményekhez való hozzáférést, a dokumentumokhoz való hozzáférést a polgáraink számára számára. Senki sem mondhatja azt, hogy ez nem valósulhat meg, és senki sem hivatkozhat arra, hogy a személyes adatok sérülnének. A Borg úrnak az álláspontját már ismerjük, az emberi jogokat kell előre vetítenünk és előtérbe helyezni, nem szabad, hogy egyes jogok sérüljenek másoknak a más jogokra való hivatkozásra. Nyilvánosságra kell hozni tehát a megfelelő dokumentumokat, minden dokumentumokat, amelyek érintik az európai polgárokat, a, és a transzparenciát így módon lehet biztosítani, és szükséges biztosítani. Persze mindezt nem mindig könnyű megvalósítani, a jelentős tevő ezt pontosan tudja, és azt is tudjuk, hogy különböző nézői pontok érvényesülnek az árnyék jelentés tevőknek a körében. Öt év telt el azóta, hogy a bizottság közzétette az első közleményét, és azt látjuk ugyanakkor a tárgyalásoknak a folyamatában, hogy a téma továbbra se hozta azt, hogy a nyilván tartásba bekerüljenek az érzékeny dokumentumok, és úgy gondolom, hogy vannak olyan dokumentumok, amelyek nem kerülnek bejegyzésre a nyilvántartásba, biztos úgy jelzem ezt önnek, és függetlenül attól, hogy milyen igény lenne a nyilvánosságra hozatal tekintetében. Elnök, köszönöm szépen, a következő hozzászóló pedig Claude Moraes. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is eh, szeretném eh, támogatni eh, Michael Cashman által elmondottakat. A biztos nem volt hajlandó eljönni a szakbizottságba, és ez volt az a, az ok, amiért azt kértük, hogy reális módon, hogyha előre kívánunk menni ezzel a, akkor nagyon fontos, hogy megállapodást érjünk el a dokumentumokhoz való hozzáférésben. Nagyon elszomorító, hogy 2011 óta ez az ügy nem tud előbbre jutni minél fontosabb, hogy egy olyan üzenetet küldjünk, hogy a demokrácia, az átláthatósága az állampolgároknak megvalósuljon. Ez fontos a politikai pártok és a különböző intézmények szempontjából is. És fontos, hogy az Európai Uniós átláthatósági szabályok érvényesüljenek. Ez az egész ügy már 2008 óta van függőben. A bizottság a tanács részéről is szükséges tisztázni a dolgokat, hogy előbbre jussunk, és valamilyen megfelelő kompromisszumot tudjunk elérni. Ugyanakkor figyelembe kell azt is venni, hogy nem fogunk olyan megoldást támogatni, ami nem kielégítő. Biztosak vagyunk abban, hogy igenis lehet elérni egy megfelelő kompromisszumot. Szeretném mondani, ismételni azt, amit Kasmán kollégám mondott, hogy az állampolgárnak joguk van igenis e, ahhoz, hogy átlássák a helyzetet. A tanács bizottság már egy egészen más időkorszakot élünk, az állampolgárnak joga van látni, hogy mi van, és lemaradásban vagyunk kullogunk a lehetőségek mögött. A bizottság, a tanácsnak is tudatában kell lennie azzal, hogy mi történik, és az, hogy mit tesz a jelentéskészítő. Intfeld kollega következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék gratulálni Szammer asszonynak, aki a legtökéletesebb elmondta, mint Sir Humphrey, láttam, a, sosem hallottam még, ahogy valaki azt mondja ebben a házban, hogy azt mondja, hogy nem szabad túl sok információt kiadni az állampolgárnak, mert azzal csak belegabajodik ez olyan, mint egy TV vicc, ez nem lehet egyszerűen igaz, mert Summer asszony az Európai Unió eltűne. Már nem a régi diplomaták projektje az Európai Unió, ahol a titkosság uralkodott. Ez egy gyorsan fejlődő és az állampolgárok uniója és az állampolgárok igenis megkövetelik az átláthatóságot, mert az átláthatóság, az elszámoltathatóság szempontjából is elengedhetetlen egy érett demokráciában. A bizottság, a tanács is nagyon sokat beszél erről, a bizottság rengeteget beszél arról, hogy meg kell nyerni a bizalmat. Esetleg eh, szólna eh, elnök úr a bizottságnak, hogy itt egy vita folyik a teremben? Biztos úr, szól az elnök. A biztos úrhoz beszélek, mondja az előadó, biztos úr, önhöz szól. A, eh, örülök, hogy mégiscsak odafigyel. A, mi beszélünk, a bizottság is sokat beszél arról, hogy az állampolgár bizalmát meg kell nyerni, és ennek ellenére nincsen kultúrája az Európai Bizottságnál az átláthatóságban. Én ezt bizonyítani tudom, mert én citáltam a bíróság elé a bizottságot, amikor nem engedtek egy dokumentumba betekintést. És hajlandó vagyok erre ö, ismételten és hogyha az állampolgár, ha ezt nem mi teszük, akkor az állampolgár fogja megtenni. A Likilix ügy is ezt bizonyítja, és nagyon jól lehet látni azt, hogy a titkolózás a saját terveiket ássa alá, és szerintem nagyon sajnálatos, hogy a tanács és a bizottság minimalista megközelítést alkalmaz az átlatosság tekintetében, és ezért kérem a bizottság tegyen meg mindent, hogy ezt az ügyet kimozdítsa a holdpontról. Madame Auken. Auken asszony. Köszönöm a szót. Olyan helyzetbe kerültünk, hogy egyre kevesebb polgár bízik az Európai Unióban. Alapvetően az a hazolás a polgároknak, hogy nem hisznek benne, és nem is érdekli őket. De súlyos baj. Márpedig az adminisztrációnak szolgálatot kéne végezni a polgárok szolgálatában kéne állnia. Amikor utazom a tagállamokban, és próbálom népszerűsíteni a Lisszaboni szerződést. Azt kapom vissza, hogy hiába mondom nekik, hogy elvileg több átláthatóságot garantál a Lisszaboni szerződés, ők ebből nem látnak semmit. Miért? Mert uh, gyakorlat nem igazodik a Lisszaboni szerződéshez. A bizottság a Dán elnökség alatt is azt mondta, hogy az 1049-es rendelethez nem kellett volna hozzányúlni, és önök is tulajdonképpen ezt mondják. De itt a parlament többsége más szeretne. A bizottság még mindig azt hiszi, hogy a szőnyeg alá söpörheti ezt a témát, és e, becsukja a szemét, nem, mint a struc, e, bedugja a homokba a fejét, nem hajlandó tudomásul venni, hogy új korszakban vagyunk a Lisszaboni szerződés óta. Mindenki követel hibákat, de a bizalmat nem szabad elveszteni. Általában véve a polgárok bizalmát, és most már alig van ilyen. A bizottságnak élen kéne járnia a jó igazgatás példáival. Koratza Bildnek adok a szót. Chairman, Köszönöm szépen, elnök úr! A ö, dokumentumok hozzáférhetősége nagyon fontos, hogy a vilá, az átláthatóságot biztosítsuk, és az állampolgárokat bevonjuk a jogalkotásba. A ö, jogszabálynak a felülvizsgálata ö, három évvel előzelőtt kezdődött, és most eljött az ideje, hogy kimozduljunk a holpontról. A tanácsnak, a bizottságnak le kell ülnie az asztalhoz, és újra kell kezdeni a tárgyalásokat, amíg fennálló kérdésekben méghozzá konstruktív szellemben. Az új szabályozást a mandátum végéig el kell fogadni. Itt nincsenek lehetőségek, hanem az átláthatóságát kell segíteni világos kötelezettségvállalással. Az az idő, amikor Brüsszel nagyon távol volt az otthonainktól, az lejárt, és össze kell fognunk, hogy megerősítsük az európai intézményekbe vetett bizalmat. A, az átláthatósága ö, nem ö, illeszkedik a titkolózáshoz. Mitől félünk? Nincs mit rejtegetnünk. Természetesen kivételeket lehet és kell tenni, de ez egy komplex kérdéskör. Az adatvédelem, az integrit, a személyek integritását tiszteletben kell tartani. De Kedves Sophie, a ö, hozzáférés az nem Wikileaks-et jelent, én magam továbbiakban is elkötelezett maradok a saját tevékenységem tekintetében, az átláthatóság és az elszámolhatóság tekintetében. Nyilvánosságra hozom a lobbistáknak a névsorát, és így tovább. Az állampolgárnak joga van megtudnia, hogy hogyan hozzuk azokat a döntéseket, ami az életüket befolyásolja. Nyissuk ki az ajtókat, és bátorítsuk őket arra, hogy ne ne csak kövessék, hanem vegyenek is részt ebben a munkában a döntéseket demokratikusan hozzuk meg, és mutassuk meg, hogy valóban őket képviseljük, lépjünk együtt, és fogadjuk már el ezt a rendelkezést. Elfogad, Biltasszony, egy kékkártyás kérdést? Mint feltasszony kíván kérdést intézni önhöz. Yes, thank you. Uh, Igen, először is, hogy egy félreértést. Én nem azt mondtam, hogy a Wikileaksnek kell az átláthatóság helyébe lépni, hanem azt mondtam, hogy az állampolgárok saját kezükbe veszik a dolgokat. És nagyon sok tekintetben elfogadom a nyilatkozatát, de ugyanakkor mégiscsak ellentmond annak, amit Zommer asszony mondott korábban. És nagyon jó lenne, hogyha tudnánk, hogy akkor a néppártnak mi is az álláspontja. Remélem, hogy az öné fog érvényesülni. A Bilt, bitte. Bilt asszony, mit válaszol? Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, hogy Sophie említ itt a Wikileaks-et és más kontextusba helyezi hát azt valóban, itt a személyek integritása a fő szempont. Abban konszenzus van a néppárton belül, hogy akarjuk a nyíltságot, az átláthatóságot mi is, és át akarjuk törni a szakadékot a polgárok irányába. Túl sok a kivétel, a jogalap tekintetében való vita, folyosói vita, zárt ajtók mögötti egyeztetés. Ezekről beszélni kell, e- ezekben egyetértünk, erről a témáról újra kell kezdeni a tárgyalásokat. Köszönöm, Szofia, a kérdést. Mi is köszönjük. Wikström asszony kap szót. Oh, Köszönöm szépen, elnök úr! Ennek a vitának nem szabadna, hogy helyen legyen 2013-ban egy modern Európai Unióban, hanem már több évtizede le kellett volna folytatni. A következő kérdést kell feltennünk. Kinek a kezében vannak a dokumentumok? Kinek a kezében vannak az információk? az Európai Bizottságnak a kezében, a tanácsnak a kezében. Kinek a tulajdonai ezek az adatok? A válasz világos a számomra, az európai polgároké, és éppen ezért hozzá kellene, hogy tudjanak férni. Sajnálatos az, hogy az Európai Bizottság nem tanúsított nyitottabb és elszántabb megközelítést a e témában. A titoktartásnak nincs helye a jövőben, mint ahogy máskülönben erről rendelkezik a Lisszaboni szerződés. Az európai intézmények szervezeteknek sokkal átláthatóban kell működniük. Sajnálatosnak tartom, hogy az Európai Bizottságnak a javaslata ennyire maradi, és ellene hat az átláthatóságnak. Mindez szembe megy azzal, amit az európai polgárok elvárnak az Uniótól, és amiben én magam is hiszek. A fővitának vége van. Egy felszoruló Vazeszko asszony szeretne a spontán felszólalók között megszólalni. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Unió dokumentumhoz való hozzáférés rendkívül fontos az állampolgárok számára, hogy követhessék az Európai Unió tevékenységét. A nagyobb átláthatóság növelni fogja az állampolgárok bizalmát, és jobban meg is értik a döntéshozatali rendszert az unión belül. Ezért én is úgy gondolom, hogy meg kell próbálni kimozdulni a jelenlegi holdpontról, és elfogadni egy olyan rendeletet, ami a realitásokhoz igazodik, még akkor is, hogyha az Európai Parlamentnek megvan a saját álláspontja ezzel kapcsolatban. Ez a folyamat mindazonáltal rendkívül fontos, és sokkal nagyobb hozzáférés kell biztosítani az állampolgárok számára dokumentumok hozzáféréséhez. És itt gondolok az ügynökségek és más hivatalokra is. A két hetes határidőt is fenn kell tartani. Szerintem ahhoz, hogy megoldható legyen a probléma, a határidőket is összhangba kell hozni. Köszönjük. Visszaadom Barcs biztos úrnak a szót, hogy a konklúziókat levonja számunkra. Köszönöm, elnök úr. Azzal kezdeném, hogy világosan leszeretném szögezni, hogy a bizottság igenis elkötelezett a jelenlegi rendelet betartása és javítása mellett a bizottság javaslata ebbe az irányba mutat, de a rendeletnek összhangban kell lenni a Lisszaboni szerződéssel és az alapjogi kartával is. Nekünk is ez a tárgyalási alapunk. Az a legfontosabb, hogy a két társjogalkotó, a tanács és a parlament megállapodjanak egymással. A Dán elnökségnek nem sikerült ezt a kompromisszumot létrehoznia, azért, mert a legtöbb tagállam a bizottsággal ért egyet abban, hogy nem támogatható a parlamentnek sok javaslata. A ciprusi elnökség ismét megvizsgálta a közös nevező lehetőségét, de arra jutott, hogy a kompromisszumnak nincsen esélye és a jelenlegi ír elnökség tudomásom szerint pedig nem foglalkozott a kérdéssel, nem tett új kezdeményezést. Jó, ez történt eddig, nézzük a jövőt. A bizottság hajlandó a témát a litván elnökség alatt újra felvetni, a tanács elé vinni, és a szükséges háromoldalú egyeztetéseket kezdeményezni. Köszönöm szépen. Mi is köszönjük. Ügyrendi felszólalásra van Kesmen úrnak még. Parancsolja. Nagyon fontos, amit mondani akarok. Mivel a parlament teljesen ellentétes véleményt képvisel a bizottság és a tanácssal, a Ciprus és Dán elnökséggel ellentétben, ezért úgy gondolom, hogy a mi javaslatunkat, módosítóinkat mi külön kénytelenek leszünk nyilvánosságra hozni. A bizottság hajlandó a saját javaslatát, annak tervezetét nyilvánosságra hozni? Ha, tehát ne felejtsék el ezt, ezért hívom fel erre a figyelmet, hogy ezt publikálják, mert az első olvasatra azért nem került eddig sem sort, mert a bizottságnak vagy meg kéne egyeznie velünk, vagy vissza kéne vonnia a javaslatát, és egyiket sem teszi. Ez nem ügyrendi felszólalás volt, Kesmen úr, ezt le kell, hogy szögezzem. Ez egy kérdés volt a bizottsághoz. Bor Zsúr hajlandó erre válaszolni? Nem köteles. Nézzünk előre, Kesmen úr. És a bizottság elkötelezett amellett, hogy ezt a témát a következő elnökségek alatt újra felvesse. A bizottság véleménye, amit már többször elmondtunk, hogy nem tudjuk elfogadni a parlament módosítóit. Közleményben ezt megfogalmaztuk, és ezt a parlament tudomásul vette 2012. decemberében. De nézzünk előre, a litván elnökség elé terjesztjük az anyagot, és mondom, a részünkről a három oldal egyeztetés elindulhat. Köszönjük szépen, ezzel az eszmecserét lezárom. A szavazás a következő plenáris ülésünkön júniusban lesz a témáról, következő ülésünk pedig holnap, május 22-én 8 óra 30-kor kezdődik a délutáni ülés pedig 14.30-kor. A holnapi nap napirendjét nyilvánosságra hoztuk,